Az elnök asszony. Voilà, nous reprenons la séance. Folytatjuk az ülést. Tegnapi jelentés mindenkinek a rendelkezésére a tegnapi jegyzőkönyv. Ha nincs ellenvetés,